mondanom egy delegációt, és pedig a Koreai Köztársaság delegációját. A karzaton üdvözölhetjük őket. Hivatalosan vesznek részt ülésünkön a Koreai Köztársaság, az Európai Unió stratégiai partnere. Számos közös alapértékünk van, közösen állunk számos nemzetközi kihívás előtt csak egy nagyon átfogó szabadkereskedelmi egyezményre emlékezhetek, amely 2011. júliusában lépett hatályba. Ez volt az a megállapodás, amelyet az Európai Parlament az új szabályok alapján kötött. Üdvözlöm barátainkat itt, nálunk az Európai Parlament székhelyén. Ma este a koreai delegáció tiszteletére még egy díszvacsorát is tartunk. Én is részt veszek ezen a díszvacsorán, melynek során eszmét cserélünk a koreai félsziget helyzetéről, de természetesen szóba kerülnek majd azok a perspektívák is, amelyek itt az Európai Parlamentben azokkal a kihívásokkal állnak összhangban, amelyek majd a májusi választásokból erednek. Most az első napirendi pontra szeretnék áttérni. Me señalan que hay una cuestión de orden, no sé de parte de qué colega. Igen, van egy ügyrendi kérdés, nem tudom, hogy ki szeretné föltenni. Köszönöm szépen nem túl komoly dolog. De szeretnék emlékeztetni arra, hogy semmit nem hallok a fejhallgatómban, tehát kérném, hogy a technikusok segítsenek nekem. Igen, elküldünk egy technikust, hogy foglalkozzon a dologgal, hogy figyelemmel követhesse az ülést, is, hogy semmit sem olaszol az cseréből. Említettem már, hogy a ma délutáni első pont a tanács és a